Most pedig Bonsen asszony, Paulsen asszony jelentése az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó stratégia. Négy percben Paulsen asszony kapja meg a szót, az előadó. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt kollégák, biztos úr. Nagyon intenzív, fantasztikus dolog volt az állatvédelmi stratégiát elérni. És egy nagyon kiegyensúlyozott anyagról van szó. Nagyon jó. Volt a csapat, fantasztikus munkát végeztünk, és sikerült megállapodnunk az állatvédő szervezetekkel is, a paraszt szervezetekkel, és így tovább. Most néhány érzékeny pontról szólnék, amely még mindig fenn van a vitában. Az egyik itt igazából a jogi környezet, hiszen elértük azt, hogy a bizottság kapjon olyan lehetőséget, hogy ellenőrizze a tagállamokat egy átmeneti időszak alatt. És itt például emlékeztetnék a tojó tyúkok ketreceire. Itt egy tíz éves átmeneti időszak volt, és a bizottság nem tudott semmit sem tenni 2012. január 1-ig, amikor lejárt a tíz év. Lejárt. Most mindenképpen be kellene azonosítani olyan lehetőségeket, hogy hogyan lehet ellenőrizni azt, hogy mit tesznek a tagállamok annak érdekében, hogy alkalmazzák az átmeneti időszakokat. Tehát egy kicsit ezek a mérföldkövek ellentmondások a sak. Egy másik nagyon ellentmondásos dolog, és rengeteg kérdés merült fel, az a illegális, illetve a nem megfelelő vágás. Az Európai Unióban nem mindig megoldott ez a probléma. Én úgy gondolom, hogy nem megfelelő úton haladunk. Először mindenképpen meg kell nézni a vallási kivételeket. A vallási kivételek igazából olyanok, hogy vissza lehet ezekkel élni. És hogyha visszaélnek ezzel a kivétellel, akkor nincsen értelme annak, hogy tovább foglalkozunk ezzel a témával. A harmadik olyan darab, amely ellentmondásos, a ismét vad környezetbe kihelyezett kutyák, macskák. Tehát ezek a kóbor állatok, és számos ország számára problematikus, hogy mi legyen ezekkel az állatokkal. Sokan a tagállamokra mutogatnak, a helyi és a regionális szereplőkre, hatóságokra. Ezen kívül azt is halljuk, hogy minden háziállat, tehát a macska, a kutya jelzést kapjon, és legyen egy jegyzékben felsorolva. Azonban a lehető legfontosabb dolog ebben a javaslatban az általános állatvédelmi előírás. És ez nagyon hasonlít az élelmiszerbiztonsági előírásra, hiszen az összes állatot felsorol a mellékletben a vadállatokon kívül, amelyek a természetben élnek. Tehát itt egészen pontos definíciókra van szükség abban a tekintetben, hogy mit is jelent az állati jólét. És azt is tisztázni kellene, hogy ki a felelősség. Mindenképpen információ terjesztésre van szükség. És a jelen javaslat ellen szól az, hogy például a klónozás területén mi van igazából az állat életét megkeseríti az a macskák, kutyák életét, hogyha ez megengedett. A jelen szabályok, a jelen törvények megnyitják az egész Európai Unióban az összes állattenyésztő számára az összes lehetőséget. Köszönöm. Köszönöm. Baszeszko asszonyi a szó. Raport vizează în special Köszönöm szépen. A megbeszélés tárgyat képező jelentésben a házi állatoknak a védelmét és az állatjólétet kezeljük. Szeretnék utalni a feketi tengeri halakra, hiszen ezek sokszor veszélyeknek vannak kitéve. Az elmúlt két hónapban több mint 300 hal lett kivetve a partra, ők az illegális halászatnak és a tengerek szennyezésének az áldozatai. Nem nézhetjük tétlenül a Fekete-tengeri partokon lezajlott tragédiát, hiszen ezek intelligens és nagyon szép állatok, delfinek. Ezzel kapcsolatban tehát javaslatokkal éltünk, és új intézkedéseket várunk, megfelelő akusztikus eszközök felhasználásával ezeknek az állatoknak a védelmére. Jó lenne, hogyha az Európai Unión kívüli országokkal is együttműködnénk ezen a területen, különösen egy egységes fekete-tengeri stratégia keretében. Szeretném, hogyha a ezzel kapcsolatos írásbeli nyilatkozatot támogatnák. Consumatorii moderni se așteaptă ca animalele Köszönöm szépen. A fogyasztók azt szeretnék, hogy az állatok ugyanazokat a privilégiumokat, előjogokat élvezzék, mint mi emberek. Megfelelő táplálékhoz jussanak, megfelelő egészségügyi ellátáshoz, és adott esetben megfelelő szálláshoz is. Nagyon fontos az állattartás az Európai Unió számára, hiszen közvetlen kihatással jár a mezőgazdasági üzemeknek a versenyképességére. Ezért az a véleményem, hogy valamennyi tagállamnak fel kell használnia a vidékfejlesztési alapból származó támogató intézkedéseket, és a hetedik eh, kutatási keret programban 2013-ig rendelkezésre álló eszközöket arra, hogy megfelelő eh, kutatásokat folytassanak, és innovatív megoldásokat találjanak, amelyek az állat jólétet elősegítik. Jó, hogyha az Európai Bizottság és a tagállamok több vizsgálatot

itt is sajnos a kettős mérce érvényesült ezért azt hiszem hogy ez az elvárás nem segtette az európai unió presztzsét nagy értetlenséget váltott ki holott az állatjólétet én magam is rendkvül fontosnak tartom. köszönöm a figyelmet. tabajdi úr wojciechowski úr kék kártyát szeretne önnek alkalmazni. Vagyis kérdése van önhöz. Elnök asszony, nem eh, kék, nem eh, reagálni szeretnék, elnézést, hogy felhasználtam a kék kártyát, egyszerűen szerettem volna hozzászólni. Rendben, akkor Lietár asszony kapja meg a szót de dierenwelzijnstrategie van de landbouwcommissie bevat een paar. Nos, az Agri Bizottságnak a stratégiája nagyon sok jó javaslatot tartalmaz, de hát ennek a javaslatnak a hálóján kipottyan bizonyos számú állat. Úgyhogy két ponttal egészíteném ki a javaslatot, amelyet a parlament az elmúlt időszakban nagy többségre egyébként támogatott is. Itt gyakorlatilag a Polszen jelentéshez hasonló dolgokról van szó. 8 órás időkorlát az állatszállításokra. Nem szabad, hogy az állatok túl hosszú időn keresztül legyenek elszállítva a vágóhidakra. Nagyon sok ember, több milliónyi ember írta alá az ezzel kapcsolatos petíció, és az Európai Parlament is támogatja a vágó állatok szállítása, szállítás idejének rövidítését. A második dolog a klónozott állatokból és az ő utódaiból származó termékeknek a forgalmazása. A klónozott állatoknak több mint 90%-a már holtan születik, nem kívánnak a fogyasztók ilyen élelmiszereket enni. Jó lenne, hogyha a bizottság egységesen lépne föl az állatok klónozásával kapcsolatban. Ez az utolsó lehetőségünk, hogy ezen a területen is jelet küldjünk. Csavszki. Köszönöm. Wojciechowski úr következik. Dziękuję, dziękuję pani przewodnicząca. Köszönöm. Elnök asszony. Pulszen asszonynak szeretnék gratulálni ehhez a kitűnő jelentéshez. Ezt a témát nagy realizmussal kezelte, és eh, igen nagy érzékenységgel. A javaslatok konkrétek, Három javaslatom van. Elnézés, hogy a finanszírozásról szeretnék szólni. Nem lehet az állatok jólétét javítani úgy, hogy nem biztosítunk erre kiegészítő finanszírozást. Másodszorban a jelentésben sokat ír a kereskedelmi kapcsolatok problémájáról és arról, hogy az állatjólét milyen helyet kapjon a nemzetközi megállapodásokban. Mit kell az importőrtől követelnünk, vagyis az, hogy ezeket a normákat tartassa be, valamint a kettelésből tartott állatokról is beszélt, nincsenek erre vonatkozó normáink. Köszönöm. Scotta úr Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Marit Paulsennek a jelentéséért, de egy dolgot azért furcsának tartok. Ebben a méltóság teljes házban, ahol fontos döntéseket hozunk, nagyon furcsa, hogy valaki továbbra is úgy dolgozhat, hogy nem foglalkozik az állatok védelmével és az állat léttel úgy, hogy nem hallgat az kedvelőkre, a hobbi állattartókra. Fontosnak tartom, hogy ezzel foglalkozzunk. Olyan változások kerültek bele ebbe a jelentésbe, amelyek bizonyos módon ad abszurdummá teszik az állatvédelmi és állatjóléti követelményeket, és olyan módosítások is vannak, amelyek jogi szempontból tám, támadhatóak. Tehát nem szabad, hogy az erőforrásainkat ilyen kérdésekre fordítsuk, és olyan javaslatokkal álljunk elő, amik praktikus, gyakorlati haszonnyal nem járnak a polgárok számára. Ennek ellenére támogatom a jelentést. Páska úr, köszönöm. Mennyire nehéz végrehajtani a joganyagot, úgy, hogyha nincsen arra lehetőség, hogy valóban betartassuk, mert egyébként a bűnözőket segítjük. Van erre gyakorlati példa a tyúk védelmére vonatkozó jogszabály 12 éves kivezetési időszakot bizonyítottak, de közben január 1-én kellett mégiscsak ezt bevezetni, nem mindegyik ország állt készen erre. Néhány ország kivételt, derogációt kér, de feltethetjük a kérdést, hogy mi történik azokkal a tojásokkal, amelyek nem felelnek meg a kritériumoknak. Szlovákiában április közepén szalmonella járvány volt, mégpedig az óvodákban Komáromban például, mert itt is az eredet megjelölés nem szerepelt. Köszönöm, most pedig dali biztos úrnak adom meg a szót. Thank you very much, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, örömmel látom, hogy nagyon sok esemény, nagyon sok vita volt az EP-ben, a tanácsban, másút is. A bizottság kommunikációja, vagyis közleménye után, amely bevezette az EU állatjóléti stratégiáját. Ez új megközelítést jelent az állatjólét számára Európában. 40 éve már szabályozunk ezt, de még mindig van igény arra, hogy ezt javítsuk. A stratégia célja, hogy jobban alkalmazzuk az EU törvényeket, jobban tájékoztassuk a fogyasztókat, és technikai segítséget nyújtsunk az érdekelt feleknek, és alapszinten is. Először is szeretném elismerésemet kifejezni a az előadó Paulsen asszony kitűnő munkájáért, aki kiegyensúlyozott jelentést készített e komplex és igen kényes területről. Örömmel értesültem arról, hogy a bizottság véleményét a stratégia legfontosabb elemeit illetően támogatja az EP. Először is egy keret törvényt javasoltunk, figyelembe véve a különböző ágazatok sajátosságait, és azt is, hogy a gazdasági tevékenység mely keretében tartanak állatokat, valamint állatjóléti referencia központot javaslunk azért, hogy az illetékes hatóságok egyforma technikai tájékoztatást kapjanak arról, hogy hogyan kell az EU jogszabályokat végrehajtani, valamint a szakértelmet, technikai innovációt terjeszthessék ezek az intézmények. A keret törvény célja, hogy optimalizálja az állatjóléti lépések eredményeit, valamint jogi mérföldköveket vezet be azért, hogy a tagállamok megfelelően hajtsák végre az új jogszabályokat. A javaslat még azt is kiemeli, hogy a már meglévő jogszabályokat jobban követni kell, és ez is igen fontos szempont a bizottság számára. Paulsen asszony szól arról is, hogy támogatni, optimalizálni kell a nemzetközi együttműködést multilaterális szinten, figyelembe véve a FAO álláspontjait és az állat jóléti szervezet ajánlásait. A harmadik országokban terjeszteni kell az EU nézeteit e témában. Ez rendkívül fontos, hiszen az élelmiszer termelés globális tevékenységé vált, és ez a versenyképességre is kihat. Azért vannak olyan elemei a jelentésnek, amelyekkel kapcsolatosan a bizottság még nem alakította ki végleges véleményét, és még javaslat szükséges bizonyos területeken. A javaslat azt mondja, hogy legyen egy EU szintű címkézési eljárás a termelők számára. Azok, akik az állatjólétet szeretnék javítani, és jobb árat szeretnének elérni, Kérem, hogy gondolják meg, hogy vajon itt a jogalkotási megközelítése a legjobb. A jelentés kötelező érvényű állatjólét intézkedéseket is javasol a vidékfejlesztés jegyében. Mindenki tudja, hogy a vidékfejlesztési programok felülvizsgálata a kap része. Ezt a területet még jobban meg kell vizsgálni a kapreforma kapcsolatos viták során. Viszont osztom azt a nézetet a jelentésben, hogy a koherenciát javítani kell az átfogó megközelítésünkben. Az állatjólét minden átható kérdés, és több szakpolitikának hatása van erre. Éppen ezért én ezt igen józan, hasznos javaslatnak tartom. Ami pedig a kettelésből tartott állatok jólétét illeti a bizottság, megállapodott abban, hogy egy sor tanulmányt készített erről is a stratégia részében a gyakorlat eredménye alapján fogjuk eldönteni, hogy hogyan kellene lépni. Hadd szóljak még egy kérdésről, az állatok szállításáról. Sok vita van ezzel kapcsolatosan. Fogadtam néhány héttel ezelőtt egy delegációt, petíciót adtak át, és ők azt javasolják, hogy foglaljuk törvénybe a 8 órás szállítási időt. Szeretném elmondani, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezzel egyetértsünk, ezzel a kéréssel több ok miatt. Ezt az állatjóléti keret törvény keretében kell rendezni. Egyébként a javaslat új eszközöket fog majd szorgalmazni az állatjólétel kapcsolatosan, az állatok szállítása kapcsán. A végrehajtás kulcsfontosságú az állatok szállítása során. A, jelenleg a bizottság itt változásokat nem kíván javasolni. Júniusban egy sor jogalkotási, nem jogos, jogalkotási eszközt javasolt azért, hogy az állatok szállítása során az állat jólét javuljon. Nekem rokon szenves ez a javaslat abban az esetben, hogyha arról van szó, hogy az állatok hosszú napokon át legyenek szállítva a levágás előtt. Itt mindenképpen lépni kell az állatjóléti stratégia során. Úgy gondolom, hogy a mostani javaslataink képesek arra, hogy még a szállítás során szállított, a szállítás során az állatok jólétét is javasolja. Ami Magyarországgal kapcsolatos és a tojócsukok ketrecével kapcsolatos, ezt 12 évvel ezelőtt annektáltuk ezt az irányelvet, és most már az átmeneti időszak végére értünk a múlt év végén. Néhány országnak kevesebb ide állt rendelkezésére arra, hogy a változásokra felkészüljön. És figyelembe kell venni azt, hogy ezek az országok, beleértve az enyémet is, megtárgyalták az irányelvet, vagyis a tárgyalásokon részt vettek a csatlakozási tárgyalások keretében. És akkor tudták, hogy mennyi idő áll rendelkezésre az átálláshoz. Sokszor elmondtam, hogy a bizottság jelen pillanatban méreható hatásvizsgálatot folytat a klónozásról, és a tanács és a parlament eh, elé fogok járulni a klónozással kapcsolatosan irányelvjavaslatommal. Befejezésként szeretném megköszönni a parlamentnek és az előadónak ezt az igen értékes jelentést. Várom azt, hogy a parlament és a bizottság együtt tovább lépjen e stratégia terén. Köszönöm. Köszönöm, Dali úr. Ezzel a vitát lezártuk, és szerdán 12.30-kor fogunk szavazni erről a jelentésről. Most pedig áttérünk a következő jelentésre. Koch úr és Sena